az euróvezeti csúcs találkozó előkészítése, a tanács és a bizottság nyilatkozatai. Arról tájékoztatnak, hogy a vita megkezdése előtt lenne egy indítvány, lesz az úr indítványa, megadom neki a szót. Θα ήθελα να τονίσω στους συναδέλφους ότι πέρα από όλα τα άλλα που γίνονται εδώ... Nos, kedves kollégák, arról szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy amellett, ami folyik itt a plenárison, van egy nagyon fontos téma, amely még mindig nyitva áll e, európai szinten, milyen Európát akarunk? Az emberek Európáját, polgárok Európáját, vagy a monopóliumok és a tőke Európáját? Olyan Európát kívánunk-e, amely az emberektől indul ki, vagy egy olyat, amelyet államok, egyes államok irányítanak. Olyan Európát akarunk-e, amely önálló, vagy olyat, amely fejet hajt az Egyesült Államok és NATO előtt? Azt szeretném elmondani, az elnök megszakítja. Úgy látom, hogy ez nem eljárási kérdés. Ön végül is azt mondja el, amit szeretne, de nekem pedig az a dolgom, hogy visszatereljem a napirendet a megfelelő mederbe, úgyhogy Térjünk vissza az eredeti napi rendi pontunkra, az euróvezeti csúcs találkozó előkészítésre, a tanács és a bizottság nyilatkozatai. Most a tanács nevében Della Vedova úrnak adom meg a szót. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, tisztelt biztos úr. Az elnökség nevében Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a mai napon itt önökhöz szólhatok az Euró övezeti csúcs találkozó előkészítéséről. Az augusztusi csúcs találkozón döntöttünk úgy, hogy szükség lesz az euróvezeti csúcs találkozóra. Szeretném az elején leszögezni, hogy egy igazi mélyre, mélyen szántó vita, a még korai az erőövezeti csúcs találkozó előkészítésekor. Azt szeretném mondani tehát, hogy formálisan még nem hívták össze az euróvezeti csúcs találkozót, és még nincs napirend sem. Ezzel kapcsolatban valószínűleg októberben tudok többet mondani, hiszen addigra jobban előre haladnak az előkészítő műveletek. alapvetően Van Rompoly úr kompetenciája, hogy ezeket a kérdéseket tisztázza. Nyilván az euró csoport munkája alapján nem igazán az a soros elnökség feladata tehát ez. Ennek fényében elég röviden tudok ma hozzászólni, nem tudok ugyanis a napirendről mit mondani a jövőbeli napirendről. Fontosnak tartom azt, hogy a növekedés visszaesésével foglalkozzon majd ez az euróvezeti csúcs találkozó. Fontosnak tartom, hogy a legmagasabb szintű képviselet legyen ott a csúcs találkozón. Olyan stratégiát kell folytatnunk, amely lendületet ad az euróövezet gazdaságának, illetve munkahelyeket teremt. Ez a ez a legfőbb prioritásunk minden szinten. Ezt várják tőlünk az európai polgárok, és ezt meg is érdemlik. Fontosnak tartom, hogy az összes tagállommal megfelelően kombinálják az e- ehhez, az ehhez vezető intézkedéseket. Strukturális reformjainknak célja az kell, hogy legyen, hogy versenyképesebbek legyünk a világban, hogy az államháztartás állapota fenntartható legyen, illetve hogy ez lehetővé tegye a növekedést. A pénzügyi szektorba vetett bizalmat vissza kell állítani, és ezáltal a beruházásokat ösztönözni. Ez minden tagállamra igaz az eurózövezetben. Az olasz elnökség mindent megtesz azért, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályok meghozatalát elősegítse az Euró, Euró vezető összes tagállamában. Az Európai Központi Bank nemrégiben bejelentett egy intézkedéscsomagot, reagálván a makrogazdasági helyzetre. Tehát párhuzamosan több tevékenység folyik, ezért szükséges az, hogy időről időre Megnézzük, hogyan, funkcionál, hogyan működnek ezek, és hogy a jövőre nézve megfelelően hatékonyak ezek az intézkedések. A kihívásokkal szembe kell néznünk, legfőképpen a munkanélküliségi ráta csökkentésére gondolok. El kell érnünk azt, hogy a növekedési ráta is megfelelő legyen, ezen a területen mindig lehet javítani. Természetesen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a képviselők mit gondolnak arról, hogy hogyan lehet a legjobban elérni ezeket a célkitűzéseket. Figyelemmel hallgatom tehát a véleményüket, és feljegyzem majd azt, amit a mai napon hallok a tisztelt képviselőktől. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, Köszönöm szépen, Della Védova úr. Most Katainen úrnak adom meg a szót a bizottság nevében. Honorable President and members of the European Parliament. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, tisztelt elnök úr, tanácselnöke, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy az Európai Bizottság nevében beszámolhatok az októberben megrendezésre kerülő e, Eurocsúcs találkozó e, előkészítéséről. Nos, e, még mindig nagyon korai időpont ez, de azért nyilván van mondani valam azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk együttműködni azért, hogy fenntartható fejlődést biztosítsunk az Európai Unió számára, illetve munkahely teremtés. Nagy, négy nagy kihívás <clears throat> előtt állunk és ezek miatt mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megbízható, fenntartható fejlődést érjünk el. Három fő prioritás van, amit a bizottság azonosított. Múlt héten az informális ECOFIN csúcs találkozón illetve július utolsó hetében nagyon gyümölcsöző tárgyalásokat folytattunk. Közös elköteleződésre van szükség az Európai Bizottság és a tagállamok, illetve az Európai Parlament részéről és további partnerek részéről. Az első prioritás a beruházás. Európa sokat tehet a képzett munkaerő, a vállalkozókedv támogatása tekintetében. Mindezeket új vállalkozásokban kell megvalósítani, és ehhez beruházásokra van szükség, köz- és magánfinanszírozással megvalósuló beruházásokra. Átfogó terveken dolgozunk, amelyek az érem mind a két oldalára vonatkoznak. Közös erőfeszítésre van szükség. Nemzeti szinten azok a tagállamok, amelyekben a nagy a folyófizetési mérleg többlet, többet kellene tennük, tenniük a, a beruházás területén. A kutatásfejlesztés és a kulcsfontosságú infrastruktúrákra nagyobb, beru, nagyobb költségvetési keretet kell elkülöníteni nagyon fontos a magán beruházásoknak a felfuttatása is ehhez egészséges bankrendszerre van szükség, hogy hogy a vállalkozásoknak megfelelő pénzeszközöket állítsuk rendelkezésre. A második prioritás a reformok felgyorsítása. A reformok nélkül nem fogunk tudni növekedést és munkahelyteremtést elérni. Nem arról van szó, hogy a, döntenünk kell, hogy a kereslet vagy a kínálat oldalán avatkozunk be, mind a kettőre szükség van. Emellett a jóléti társadalmak fenntarthatóságát is biztosítani kell, és védenünk kell a sebezhető csoportokat. Minden országban reformokat kell bevezetni, tehát egyik sem kivétel ez alól. A meglévő kormányzati kereteket kell kihasználni eh, arra, hogy a strukturális eh, reformokat felgyorsítsuk. A fiskális szabályok nem akadályozzák meg a reformokat, sőt, nagyon sok példa van arra, eh, hogy egyes országok fontos reformokat nagy fiskális kiigazításokkal párhuzamosan vezették be. Emellett persze a meglévő gazdasági kormányzási keretet is ki kell használni, és jobban ki lehet használni, mint eddig. Harmadszor, a fenntartható költségvetési politikát kell megvalósítani annak érdekében, hogy a bizalmat helyreállítsuk. A a, nyilván a kamatok nem maradnak mindig ilyen alacsony szinten, ez el fog kezdeni majd újra emelkedni, és akkor újra nagyon drága lesz pénzhez jutni. Minél a, tehát a sebezhetőbb országokat fogja leginkább érinteni ez az új pénzügyi keretrendszerben. A költségvetési konszolidáció rendkívül fontos, és egyre fontosabb a legutóbbi gazdasági válság óta. Most a közkiadások minőségét kell javítani. Ha korlátozott pénzeszközök állnak rendelkezésre, akkor nagyon végig kell gondolni, hogy mire tudunk pénzt kiadni, és hogyan tudjuk megvalósítani a terveinket, anélkül, hogy, hogy aránytalanul emelnénk például az adókat de emellett megvalósítanánk a munkahelyteremtést. Emellett a polgárok polgárbarát vagy felhasználó barát közigazgatás is nagyon fontos, és általában a beruházási klíma javítása. Nagyobb erőfeszítésekre van szükség eh, annak érdekében, hogy a munkát terhelő adókat csökkentsük. Persze meg kell kérdeznünk az, magunktól azt is, hogy mi az, ami visszatartja a magánberuházókat Európában. Az üzleti eh, klíma és a szabályozó, szabályozási keret kedvező kell, hogy legyen a beruházáshoz, ahhoz, hogy új piacokat eh, teremtsünk és munkahelyeket. Ez visszavezet a reformok pontjára. Nagy potenciállal rendelkezik Európa, Európa, de ezt a potenciált nem sikerül kihasználni bizonyos érdekek miatt. A vállalkozásoknak rendkívül terhes adminisztratív szabályokkal kell szembenézniük, és e, emiatt terjed a szürke gazdaság is. Ezen akadályokkal szembe kell nézni. Ez persze azt jelenti, hogy olyan változásokra van szükség, amelyek egy kicsit túlmutatnak az eddigi elképzeléseken, de általában a komfortzónánkból kell kilépni ahhoz, hogy megoldást találjunk. Európa tehát továbbra is nagy kihívások előtt áll bízom benne, hogy új forrásokat találunk, amelyekkel közösen, együtt és kölcsönös bizalomra építve sikerül a növekedést újra beindítani ugyanazokat a célokat osztjuk meg, ne tévesszük szem elől ezeket a célkitűzéseket. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Katainen úr. Most pedig a frakciók szónokai következnek. Először az Európai Néppárt képviselője, Balc úr. Következik két perc, adom ennek el szót. Köszönöm szépen, elnök úr, az elmúlt csúcson a stabilitás és növekedési paktum mellett tették le egyértelműen a galast. Az Európai Néppárt természetesen kifejezetten üdvözli ezt a lépést. Néhány tagállamban most rugalmasságot követelnek. Úgy gondolom, hogy ez lehetséges is, Ugyanakkor a már fennálló hatályos be kell tartani. Így tehát eh, a valutának a rugalmassága csak különleges körülmények között eh, kerülhet szóba. Ahol a rendszerbe a rugalmasság be van építve, ott az mindig feltételekhez van kötve, például a strukturális reformhoz, amit aktívan kell folytatni, és nem szabad, hogy csak ígéret maradjon. Ez úgy érvényes a nagy tagállamokra, mint a kicsikre is hiszen a tagállamok a további reformok szükségességét nem szabad, hogy elfelejtsék. A minisztertanácsnak és a bizottságnak az ajánlásai egy átfogó elemzésre épülnek, és megmutatják, mit szükséges tenni. Most a megfogalmazott intézkedéseket végre kell hajtani. Ez a reform az alapja annak, hogy végre termékeny talajra hújjanak a beruházásra szánt pénzek a hatos csomagnak és a kettes csomagnak a konzekvens alkalmazása mutatja, hogy felelősek vagyunk a polgárokkal szemben, és a jövőbeni generációkra is gondolunk. A növekedésért tett intézkedések eh, ugyanis ennélkül nem lehetnek sikeresek, ahogy azt a történelemből tudhatjuk. A múltnak a hibáit nem szabad megismételnünk, hiszen a növekedés máshogy is lehetséges. Az Európai Néppárt nem kívánja új pénzek rendelkezésre bocsátását az adósságok törlesztéséhez, hanem az eszközök hatékonyabb felhasználására, eh, az ipar versenyképességének növelésére, az európai ipar erősítésére kíván építeni, így akar egy gazdasági szempontból fenntartható jövőt biztosítani az európai polgárok számára. Társjogalkotóként ezen európai kezdeményezésben az Európai Parlament is tevékenyen részt kíván venni, hiszen Európának feladata van, hogyha stabilitást meg akarjuk őrizni, és mindenek előtt, hogyha több fenntarthatóságot és növekedést akarunk biztosítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bárc úr. Tarjeta azul, de egy kékkártyás kérdéssel fordulnak önhöz. Hajlandó erre válaszolni, Balcó? Tessék, akkor parancsoljon, tegye fel a kérdést. Ja, das van. Igen. Ezek nagyon szép szavak voltak, és kitűnően hangzik, amit mond. Önök szeretnének az adó, eladósodott országok számára rugalmasságot biztosítani, nem akarnak új pénzeket az adósságtörlesztésre. Én azonban azt kérdezem magamtól, hogy ugyanazon a bolygón élünk-e mi ketten. Nem látja-e, hogy a elfogadott intézkedések ezekben a válságsújtotta országokban nagyon groteszkül hatnak, és a biztos is elmondta, hogy egyáltalán nincsen még a hátunk mögött az adósságválság. Tehát nem igazán látom az itt megfogalmazott intézkedéseknek a sikerességét. Meddig akarjuk még ezt a játékot játszani? Kérem válaszolj. Wenn Sie richtig zugehört... Hogyha hallgatott volna rám, Storch asszony, akkor talán megértette volna, amit mondok. Ez az én alapvető problémám. Úgy gondolom, hogy világosan megfogalmaztam. Csak maradjunk nyugodtak, maradjunk lazák. Itt eszmét kívánunk cserélni egymással. Tehát úgy gondolom, hogy világossá tettem, hogy a rugalmasság lehetséges ugyan, de csak a már meglévő hatályos szabályok keretei között. Tehát úgy gondolom, hogy nem kell, hogy problémánk legyen azzal, hogy alkalmazzuk a szabályokat, hogy rugalmasságot biztosítsunk emellett. Természetesen eh, mi nem eh, azon a bolygón élünk, mint önök, hanem mi nap mint nap eh, megtesszük a magunk munkáját, és nagyon reméljük, illetve bízunk benne, hogy önök is majd nap mint nap kezdeményezésekkel állnak elő, ahogy azt mi is tesszük, annak érdekében, hogy a növekedés erősödjön, és beruházásokat hozzunk Európába. Hogyha ön azt mondja, hogy nincsenek eredmények, akkor azt kell, hogy mondjam, persze, továbbra is nagy problémák vannak Európában, de egy dolgot el kell, hogy ismerjünk, nevezetesen azt, hogy bizonyos területeken, ahol az elmúlt években nagyon nehéz volt a helyzet, legalábbis már egy halvány fénysugár eh, feltűnt, és ez reményre ad okot. Köszönöm szépen. Kérem szépen, hogy tartsák be a hozzászólási időt mert ha önök tovább beszélnek, akkor másoknak kevesebb idő jut ahhoz, hogy megtegyék hozzászólásukat. Úgyhogy kicsit szigorúbb leszek majd ezen túl. Remélem megértik, hogy ezt miért teszem. Most a szocialista frakció nevében Rodríguez asszonynak adom meg a szót. Many thanks, uh, Mr. Uh, President. Elnök úr, Katainen úr. Azt gondolom, hogy és a, és a frakciónk is azt gondolja, hogy Európa az a kontinens lehet, amely a jövő orientált felvirágzást hozza, új növekedést, fenntartható növekedést, jobb és több munkahelyet, és ezt össze lehet hozni a szociális összetartással, kohézióval. Mi hiszünk abban, hogy ez lehetséges. Mindemellett a helyzet, jelen pillanatban ez még nem ilyen. Alacsony a növekedés, itt toporgunk egy helyben, hátrafele pillangatunk, nagyon sok jó munkahelyt ettől kell búcsúznunk, nagyon magas a munkanélküliség és a szegénység ráta is kifejezetten magas. Ez hatalmas probléma. Ez elől nem szabad elbújni. Azért választottak meg bennünket, hogy valódi változást érjünk el Európában. Azért választottak meg bennünket, hogy biztosítsuk azt, hogy a növekedés, a beruházás és a munkahelyteremtés legyen a prioritás Európában. Valódi megoldásokat akarunk. Eddig a javasolt megoldások nem működnek, amelyeket az Európai Bizottság javasolt. Ez világos. Önök a strukturális reformokra összpontosítanak, különös tekintettel a munkaerőpiac reformjára. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy bizony szükség van a reformokra, de nem csak a munkaerőpiacon, hanem az oktatásban, az innováció területen és egyéb területeken. De még ennél is fontosabb, hogy olyan valuta politikát kell megvalósítanunk, amely a növekedést eh, támogatja, koordinált gazdaságpolitikát eh, kell, amely a keresletre koncentrál, és emellett sokkal-sokkal több beruházásra, jövőorientált beruházásra. És ez azt jelenti, hogy eh, hogy az Európai Beruházási Bank aktivizálja magát, illetve egy Európai Valutaunóra van szükség, amely megfelelő költségvetési fegyelmet is megvalósít, és költségvetési koordinációt. Köszönöm. De... Köszönöm, önnek is fel kívánok tenni egy kékkártyás kérdést. Válaszol rá? Igen, akkor te, kérem tegyék fel a kérdést. Herr Präsident, Elnök úr, tisztelt Katainen biztos úr, azt kell, hogy elmondjam, hogy meg vagyok rendülve, mert azt kellett hallanom, amit itt előadtak, hogy ön gyakorlatilag közhelyeket puffogtatott el, dadogva, egy papírról felolvasva. Olyan közhelyeket, eh, amelyek tartalomtalanak már nem is lehettek volna ennél jobban gyakorlatilag nem zavarják azok az ellentmondások, amelyek a saját beszédében vannak. Szeretnének egy időben nagy beruházásokat és fiskális konszolidációt. Hogy lehetséges ez? Szeretnék az adósságot csökkenteni, és ezzel egyidőleg az adókat is csökkenteni. Szeretnének egyszerre kínálati és keresleti politikát folytatni. Gyakorlatilag koncepciótlan, amit előadott, és mindent egyszerre akar megvalósítani. Gyakorlatilag nem más, mint Eh, az ön tevékenységének sikertelensége és a gazdasági biztosnak eh, az eredménytelensége. Úgy tűnik, hogy az államok egyre inkább szeretnének nagy beruházási programokat az országukba eh, csábítani, az eurozónában gyengélkedő beruházási környezetet erősítsék. Az eurozóna ugyanakkor azért került a válságba, mert a déleurópai eh, országokban csökkentek az euróbevezetése után a kamatok, és az állam, valamit a magánvállalkozások ezért nem folytattak túl nagy mértékben investíciókat, illetőleg csak olyan beruházásokat folytattak, amelyek nem voltak rentábilisak és nem vezettek valami fajta hozamhoz. Most sokkal alacsonyabbak a kamatok újra, hogyha eljesztjük a magánbefektetőket a beruházásoktól, akkor ez csak azért van, mert nem látják ezeknek a beruházásoknak a hozamát. Hogyha pedig a magángazdaság nem fog beruházni, mert nem látja a hozamot, akkor meg kell nézni, hogy ennek mik az okai. Az önbevezető beszédében kifejezetten leszögezte, hogy a legmagasabb szinten kellene ezekről a kérdésekről dönteni. A legmagasabb szintnek én azt üzenem, hogy álljon hozzá szakmailag ez a kérdéshez meg kellene keresni a gazdasági Nobel-díja kitüntetetteket, hiszen ők is elmondták, hogy az eurozóna nem fog kikerülni a válságból egészen addig, amíg létezik maga az euró. Köszönöm. Gracias, gracias, señor Luque. Köszönöm szépen. Luke úr, van egy kis gondunk, ezt eh, azonnal orvosoljuk. Az Eszevics úr szeretett volna egy kérdést feltenni Rodríguez asszonynak. Kék kártyát mutatott fel, de Luke úr annyira sietett a hozzászólásával, hogy erre nem kerülhet egy sor. Akkor kérem Eszevics úr, most tegye fel a kérdését Rodríguez asszonynak. Rodríguez asszony elfogadja? Köszönöm. Szerettem volna gratulálni, hogy milyen szépen beszélt. Egyébként sok gondolatával egyetértek. Nagyon szép, nemes beszéd volt ez. Kérdésem, hogy valójában mit gondol, hogyan lehet ezt a legjobban elérni? Nem úgy, hogy az emberek lelkét felszabadítja, hogy az emberek vállalkozói szellemüket gyakorolhassák? csökkentve a, csökkentve a szabályokat, tehát hogy szabadságot adjuk az embernek, hogy a közös céljainkat így érhessük el? Rodríguez asszony. Well, uh, I must say that... Azt kell mondanom, természetesen támogatjuk a vállalkozó szellemet. Ez a egyik legfontosabb trend, amely növekedést és munkahelyeket teremthet Európában de azért mégis eh, eltérünk az önök eh, nézőpontjától, mert azt gondoljuk, hogy a piacot szabályozni kell azért, hogy a legjobb standardek valósuljanak meg. Eh, de, és van még egy fontos különbség, Számunkra a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez való visszaérés, ez nem azt jelenti, hogy az eurótól megszabadulunk. Sőt, ennek az ellentéte igaz, a gazdasági és valutauniót ki kell e, teljesítenünk annak érdekében, hogy minden tagállamnak lehetővé tegyük a visszatérést az e, a növekedési pályára, és csökkentsük a gazdasági és szociális különbségeket. Több, nagyobb koordinációra van szükség az eurozónában és megfelelő szociális dimenzióra az eurozónában, és emellett értelmes, megvalósítható költségvetési fegyelemre van szükség. Azt hiszem, hogy a nézőpontunk kifejezetten eltér azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az utat megteremteni, kikövezni, azt az utat, amely a növekedéshez elvezet. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Jezek úr következik az ALDE képviseletében. Thank you, Mr. President. I'm not going to... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kékkártyás eh, kérdést szeretnék feltenni, hanem néhány dolgot szeretnék felvetni, amelyek nagyon fontosak eh, a vita szempontjából. Az eh, ez évre tervez, előre jelzett növekedési rátát hétfőn csökkentették egyről 0,7%-ra, és rendkívül súlyos, nehéz megszorítási intézkedéseket kell megvalósítani a egyes országoknak, Írországnak, Görögországnak, például Portugáliának, és ezekben az országokban látjuk, hogy mi a hatása ezeknek a megszorító politikáknak. Közben látjuk a nagyobb eurozóna országokat, például Franciaországot, Olaszországot, amelyek nagyobb rugalmasságot követelnek akkor, amikor az ő gazdaságaik nehéz helyzetbe kerülnek. Ezért kérdezem azt, hogy az Európai Uniós költségvetési szabályokat szigorúan kell e, elkövetnie a kis országoknak, és hirtelen ezek rugalmassá válnak akkor, amikor nagy országokról van szó amelyek esetleg nehézségekben vannak. Az Európai Bizottság ugyan, kérdezem, hogy az Európai Bizottság egyformán interpretálja a szabályokat minden ország esetében. Emellett az eurozóna hitelessége szempontjából elengedhetetlen, hogy ugyanazok a szabályok legyenek érvényesek minden eurozónás tagállamra. Az is teljesen világos, hogy az eurozóna döntései hatással vannak a nem eurós országokra. A kérdésem az, hogy hogyan biztosítják azt, hogy az eurózóna nem elszigetelt módon dönt és lép fel, és végig gondolják-e a döntéseik hatását a nem eurós országokra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az FDD frakció nevében. Mátiás asszony következik. Köszönöm szépen. Mindennek meg kell változnia, hogy minden ugyanúgy folytathasson, folytatódhasson tovább. Tomás Odellán Pedúza mondta. Tehát strukturális reformokra van szükség, és a, és attól tartok, hogy a jelenlegi módszer szerint egyik katasztrófa után következik a másik, ennek a akkumulatív hatása szörnyűséges lesz. Valahogyan el kell érni a növekedést, de mit is tervezünk, hogyan kívánjuk ezt elérni, további strukturális reformokkal, további megszorításokkal. Konszolidációnak kezdik el ezt hívni, költségvetési konszolidációnak, más a neve, de ugyanarról van szó. Ez szerintem egyáltalán nem tesz jót. Mi a különbség a, ezen költségvetési konszolidáció és az előző munkamódszer között? Semmi, csak a neve más. Jó lenne, hogyha a szakpolitikákat változtatnák meg, és nem az elnevezéseket, és ébredjenek már rá, hogy mindennek katasztrofális következménye van. A gazdasági teljesítményünk is romlik. az eurofanatikusok azt gondolják, hogy egyre több szabályt kell megszüntetni, deliberalizáció a lehető legnagyobb mértékben. Szerintem nem erre van szükség. Az emberek kezdik elveszíteni türelmüket, és hogyha így folytatódnak a dolgok, akkor lassan a politikusoknak más földrész után kell nézni, ahol ezeket a szakpolitikákat gyakorolni lehet. Senyor Lambert. Lambert úr, a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első dolog, ami ö, meglepett, az úgy tűnik, hogy a tanács nem érzi, hogy, hogy sur, sürgős a helyzet. 28-29 millió európai fiatal van munkanélkül, hát ez mégiscsak furcsa nem igazán tudjuk, hogy hát milyen rendel kell elkezdeni ezt az euró övezeti csúcs találkozót. Nagyon sürgős a helyzet, hadd emlékeztesek erre Katajnen úrnak is mondom, hogy az ő beszéde pedig olyan volt, amelyet két-három-négy éve tartunk, hallunk már, struktúrás reform, struktúrás reform, struktúrás reform, de hát arról van szó, hogy a közkérdéseket csökkenteni kell, és csökkenteni kell a munkaköltségeket. Tehát ezek a legfontosabb reformok, reformok, ezek azonnal hatással vannak a társadalomra, és nem a leginkább sebezhetőket érintik. A strukturális reformokban mi is hiszünk, de nem ugyanazokban, mint ő. Mert nekünk, hát persze mi is osztjuk az ön véleményét, véleményét ezzel kapcsolatban, hogy beruházni kell, de azt gondoljuk, hogy úgy kell eh, beruházni Európában, hogy, eh, hogy Európa tiszta maradjon, az energia is tiszta energia legyen, és eh, holisztikusan kell nézni a gazdaságot. Hogyan lehet a a beruházásokat növelni. Hogyan? Hát motiválni kell az embereket és emellett kötelező érvényű célkitűzéseket is meg lehet határozni, például a klíma területén, energiahatékonyság területén, forrásfelhasználás területén, tehát ezeken a területeken kötelező érvényű célokat kell kitézni, és akkor így fog majd elindulni a beruházás. Hogyha nincsen kötelező érvényű célkitűzés, akkor a beruházás sem. Második dolog, nagyon fontos reform a fiskális politika, költségvetési politika rend, rendbehozása. Ön önök azt mondják, hát ez a tagállamokra vonatkozik. Na de hát én ezt nem gondolom. A költségvetési politika igazságtalan, kontraproduktív, és a beruházási, illetve az üzleti világot rombolja. Persze tudom, hogy egy hangúsággal kell dönteni ezen a területen, de nem lehet, függ, nem lehet így tovább működni. Hogyha olyan költségvetési politikát akarnak, amely beruházásoknak tervez, akkor nem lehet így folyt, kedvez, nem lehet így folytatni a politikát nem lehet ezt a kaszinópolitikát folytatni, és azt gondolni, hogy a központi bankok által felhalmozott likviditás, likviditás majd megmenti a gazdaságot. Hol van, hol, hol van az a pénz, amelynek rendelkezésre kellene állnia? milyen, legyen szó részvényekről, vagy értékpapírokról, ezek nincsenek, ezek nincsenek benne a gazdaságban, nem lehet megtalálni ezt a pénzt a gazdaságban. Persze, hogy sokan azt gondolják, hogy lehet spekulációval munkanélkül pénzhez jutni, és nem akarnak a valódi gazdaságba beruházni, mert hát ez kockázatos, mert nem biztos. Tehát mi ezeket a strukturális reformokat támogatnánk. Támogatjuk a strukturális reformokat, de nem azokat, amelyeket ön felvetett. Köszönöm. Yes. Senyor Lambert. Köszönöm szépen, Lambert úr. Kékkártyás kérdés ismét. Licsovszki úr kérdését elfogadja, Lambert úr? Tessék, parancsoljon, tegye fel a kérdését. Dobrý den, pane předsedo, děkuji za možnost vyjádření se. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, hogy eh, lehetőséget ad, és köszönöm szépen ezt a eh, szenvedélyes beszédet eh, Lambert úr részéről. Én egyetemi professzor vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy eh, tájékoztasson engem eh, arról, hogy az energiába való beruházás hogy fogja eh, az eurozónában a növekedést helyreállítani, beruházásokat erősíteni. Nos, professzor úr, lehet, hogy ön professzor, de én nem vagyok az ön ö, diákja, és én magam is ö, álltam már katedrán, mielőtt a parlamentbe jöttem. nos, Katainen úr azt mondta, hogy a beruházáson alapuló gazdaság nagyobb növekedést hoz létre, és növeli a fogyasztást. Csak azért, mert beruházunk, és az, a legjobb az innováció csúcsán ruházunk be, ezzel a hozzáadott értéket lehet megteremteni, és verseny szempontjából előnyös helyzetbe kerülünk. Tehát, hogyha csökkentjük a forrásfelhasználást, illetve a az energiafogyasztást, azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy az ehhez szükséges technológiát Európában fejlesszük ki, és ne Kínában, Amerikában vásároljuk meg. De hogyha önök inkább a spekulációval és fogyasztással akarják felvirágoztatni a gazdaságot, akkor azt hiszem, hogy ebben nem fogunk egyetérteni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Schaffhauser úr is szeretné kérdést feltenni. Tessék, Schaffhauser úr, ha ezt elfogadja Lambert úr. Monsieur uh, j'approuve évidemment. Lambert úr, Természetesen támogatom az öt gazdaságra vonatkozó szavait és a fenntartható fejlődésre vonatkozó szavait, de az egyetlen dolog, amit szeretnék feltenni önnek, mint kérdés, az az, hogy Mindez lehetséges-e az Európai Központi Bank politikájának megváltoztatása nélkül? Nem le, szükséges-e a reális gazdaság kvantitativizálását elérni? Nagyon fontos beruházási program van az asztalon, amelyet az Európai Bizottság tett le az asztalra. Az egyetlen kérdés, amit kérdezem, hogy hogyan lehet ezt, ezt finanszírozni? annélkül, hogy 3-400 milliárdot áldoznánk a fenntartható fejlődési programra, nem lesz ez lehetséges. Alapvető kérdés ez, mondja Lambert úr, már a kvantitizálás már megkezdődött Európában, ugyan szerényebb módon, mint egyes tagállamokban. Ne felejtsék azonban el, hogy ezek kölcsönök, illetve hitelek, amelyeket vissza kell majd fizetni. Európa Európában a tőke rendelkezésre áll. Nem az a baj, hogy nincs tőke, hanem az, az hogy, hogy nem megfelelő helyen ruházzák be ezt a tőkét, nem ott, ahol be kellene. Például Párizsban, Londonban, Brüsszelben látják az ingatlan spekulációt, az részvénypiac, részvénypiacon az egyértelműen látszik. Tehát nálunk sokkal inkább kanalizálni kell ezt a pénzt, és persze kérdés, hogy milyen arányban valósuljon meg ez az átcsoportosítás, de ami a pénzek elosztását e, illeti, ezeknek az elosztási módját kell megnézni, mielőtt további tőkét teremtünk. Ne felejtsük el, hogy e, hát e, nem optimális módon kerül sor a tőke elosztására. Bali, Köszönöm szépen. Valli kolléga következik az FDD frakció nevében egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Katainen biztos úr elmondta, hogy konszolidálni kell a bankrendszerünket. Hát ez kritikus felvetéseket ölt fel bennem. Nos, a Long Term Refinancial Operation-t megtette az LKB, e ez egy hosszú távú finanszírozási tevékenység, de egyáltalán a reál gazdaságban történt változás. Kár, hogy nincs most itt Drági úr, hogy ezzel kapcsolatban elmondja a véleményét. Mint a gond? Ha megnézzük, hogy hogyan is néz ki ez a művelet, nincs semmiféle reális kapcsolat. Ez egy tehát a reál gazdaság ebből kölcsönökhöz, hitelhez nem jutott. Lambert úr, elmondta, hogy miért kell kicsit szigorúban venni ezeket a szabályokat. A szép dolog, hogy van likviditás az európai gazdaságban, de ezt úgy kell megtenni, hogy ez a reál gazdaságban menjen, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor sosem lábalunk ki a krízisből, a válságból. Köszönöm. Köszönöm most a függetlenek nevében. Monó úr következik. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, tisztelt képviselőtársaim, Önök azért vannak itt, biztos úr, illetve tanács részéről, hogy egy csúcsalálkozót készítsenek el. De mi lesz ennek a eh, célja? Valószínűleg ugyanúgy fog eh, vége, végződni ez a konferencia, mint az összes többi. Eh, az eurozóna válsága kirobanása óta megpróbálják a bankrendszert megreformálni, megpróbálják újra indítani a gazdasági tevékenységet, a növekedést. Drákói szigorral vezetnek be megszorító intézkedéseket ezzel a szociális helyzetet egyre rontják. Ciprus 2013-ban teljesen a tőke kontrollja alá került. Hogyan lehet az eurozónában, vagy a G20-ak szintjén megérni azt, hogy, a zero, hogy az, az eurozóna az nulla zóna, nulla növekedés, nulla munkahelyteremtés, nulla a versenyképesség, kivéve Németországot, nulla a vásárlóerő. Nos, a deficit persze nem nulla, illetve az államadóság sem nulla. A a növekedési, növekedés még mindig nem indult be újra. A liberálisok teljesen paradox helyzetbe kerültek. Juncker új bizottság lehetséges, új bizottsági elnök bizonyos célokat tűzött ki maga elé, kérdés, hogy sikerül -e ezeket elérni. Ami a monetáris eh, EU unió létrehozását illeti, eh, ez eh, ennél sokkal jobb, hogyha mindenkinek megvan a saját pénze, saját bankja. A külső deficit Franciaországban hatalmas méreteket öltött, és ez 2003 óta megduplázódott, és úgy tűnik, hogy teljes mértékben kudarcot vallottunk az euróval, és ezzel az európai gazdasági rendszerrel és a GDP-be beleszámítják a, a bűnöző ágazatnak a számait is. Nagyon fontos lenne tehát újra növekedésre pályára állítani, de ehhez nem várakozhatunk. Köszönöm szépen. Una tarjeta azul del señor... Kék kártya, Preszel úrtól. El, elfogadja ezt? Preszel úr? Megadom önnek a szót, tegye fel kérdést. Um, herr monot! monot úr az előbb az imént azt mondta illetőleg arról beszélt hogy az európa hogy európa ultraliberális. azon gondolkozom hogy vajon melyik európára gondolt. Itt egy ultraszocialista Európában élünk, egy olyan Európában, ahol közösségivé teszik az államadóságot, ahol a, a munkanélküli biztosítást nem akarják közösségivé tenni, és ahol csak az őrület tombol. A kérdés, hogy ebben az Európában ugyan mi liberális? Hogyha ez eh, liberális lenne, én lennék a leginkább a híve. Kép, adelante. Új, kérem válaszolj. Monsieur... Uh... Nos, e, Európa nem liberális, hanem ultraliberális a, mint az egész gazdasági világ az, anglo, az angol száz rendszere alapul. Nos, természetesen támogatjuk a liberalizmust nemzeti szinten, és nemzetközi szinten pedig a protekcionizmust. De az európaiak vajon ma boldogok Európában? Munkanék, munkanélküliség, a szociális kiszolgáltatottság, a, a, a, vála, a vásárlóerő csökkenése. Önök ilyen Európát szeretnének? Una segunda tarjeta azul que presenta la señora... Grabini asszony is szeretne föltenni egy kékkártyás kérdést. Elfogadja ezt is? Akkor tessék Grabini asszony. Európa care Nos, olyan Európáról beszéltünk, beszélt ön, amelyet ön, amely önnek nem tetszik. Mindannyian tudjuk, hogy Európa felelős bizonyos kérdésekért, ebben egyetértünk. Mi az önök javaslata? Könnyű kritizálni, de mi a, mi a javaslat? Mi a megoldás?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 Euh, Nos, a feltett kérdéssel kapcsolatban persze azt szeretnénk, hogy a nemzetek Európája valósuljon meg, eh, amely az emberek számára hozza létre a gazdaságot, nem pedig a magáncégek és nagy nemzetközi cégek számára. Eh, olyan Európát szeretnénk, amelyben az emberek boldogok. Egyszerű a megoldás. Ugyanaz a megoldás, mint a nagy eh, gazdasági hatalmak megoldása. Az Egyesült Államok, Japán, Kína a saját pénzüket ezeket használják fel a saját gazdaságuk fellendítésére, kihasználják a határaikat, ugyanazokat az előnyöket, illetve megoldásokat javasoljuk mi is. Térjünk vissza nemzeti ösvényre az euró nélkül, hozzuk létre újra az egyenlőséget a polgárok között, és adjuk vissza azt a gazdagságot, ami létezik Európában az európaiaknak, az embereknek. Köszönöm. Harmadik kétkártyás kérdés de kérem szépen, most már elég nagy késlekedést halmoztunk fel, úgyhogy Hayes úrnak adom meg a szót a néppárt nevében, nem kerül sor tehát a kékkártyás kérdés feltevésére. Uh, thank you, President. Um, Köszönöm, elnök úr. Én nem vagyok olyan pessimista, nem látom olyan sötéten a dolgot az Európai Unió jövőről, mint az előttem szóló. Szerintem sikeres lesz Európa. És most két dolgot kell szerintem ehhez tennünk az euró övezetben, illetve az Európai Unió teljes egészében. A célkitűzéseinkhez ragaszkodni kell, tehát stabilizálni kell az euró övezet rendszerét. Rendkívül fontos az, hogy a deficiteket továbbra is csökkentsük, függetlenül attól, hogy ezek hol jelentkeznek a rendszerben. Hazámban nagyon komoly csökkenések voltak a, a válság miatt, tehát csökkentek, csökkent az elkölthető pénz mennyisége, viszont a GDP növekedés nálunk az egyik legmagasabb. Tehát a kiigazítások után képesek vagyunk arra, hogy a gazdasági növekedést produkáljunk. Három dolgot kell ehhez megtenni. Egyrészt rendkívül fontosnak tartom, hogy az, adóság, hogy az adót csökkentsünk, tehát a munka megadóztatását csökkentsük, ez történt nálunk is. Hogyha tovább növeljük ugyanis az adóterheket, akkor az emberek nem tudnak megélni. A második dolog, a vállalkozások hitelhez való hozzájutását elő kell segíteni. Mário Draghi szerint az elmúlt öt évben ez 20%-kal csökkent, a beruházások 20%-kal csökkentek az üzletben, az üzleti világban ez nem jó. Nagyon sok esetben a bankok elutasították a hitelkérelmeket, ennek meg kell változnia. A bizottság mindenképpen el kéne érnie az, hogy a tőkepiacok egységesek legyenek Európában, új finanszírozási lehetőségekre van szükség a bankokon kívül. Amerikában a válság óta az új munkahelyek 60%-a a vállalkozásokon keresztül teremtődött meg. Ezt kell nekünk is követni, gazdasági növekedés tehát a cél. Köszönöm, Helyi úr, mondja az elnök. Látják, Hogyha hosszabban szólnak, akkor mások nem jutnak szóhoz. Bulman úr következik. Kedves kollégák, a bizottság azt mondja, hogy nincsen a kezében az ezüst golyó, a mindent megoldó ezüst golyó. Hát ezt eddig is tudtuk, és gyakran elmondták már. Nos, biztos úr, az, hogy önneknek nincsen a kezükben a megoldás, ez még nem magyarázat arra, hogy miért lőnek az elmúlt öt évben folyamatosan a rossz irányba. Mondja meg végre a bizottság, hogy hogyan kívánja kezelni azt, ami Európában már hozzá tartozik a gazdasági valósághoz. Az eurozónában annál erősebb lesz a gazdaság, minél inkább azonos irányba húznak az abban résztvevő tagállamok. Ez egy általános felismerés. Öt éven keresztül azt magyarázták nekünk, hogy hogyan tudunk közösen költségvetési megszorításokat bevezetni. Mikor kezdik el végre azt megmutatni, hogy hogyan tudunk közösen beruházni Fontos, hogy ma a beruházásokról beszéljünk. Végre a bizottság is megértette, hogy Európában hiányoznak a beruházások, de mikor magyarázzák el végre a tagállamoknak, hogy hogyan tud az együtt gondolkodás és az egyirányba húzás kinézni annak érdekében, hogy tényleges európai többletérteket teremtsünk a beruházások területén. Ezek a fontos témák hogyan értetjük meg magunkat? A kínaiak nem értenek minket, az Egyesült Államok nem értenek minket, a dél-amerikaiak nem értenek minket ugyanakkor megért minket a központi bank, úgyhogy Draginak végre egy kreatív és ambiciózus megoldást kell kialakítani az eurozóna megmentésére. Ennek itt lenne a legfőbb ideje. Remélem, hogy az azonos irányba húzó beruházások gondolatát elfogadja a soros elnökség is, és a tanács, tanácsi csúcsok tevékenységében is ez ma tükröződni fog. Köszönöm. Señor Bulman. Köszönöm, Bulman úr. Ismét egy kékártyás kérdés. Ropé úr teszi föl. Ropé úr, te, kérem tegye fel a kérdést, mert Bulman úr elfogadja. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, szeretnék egy kérdést feltenni. Én Litván vagyok, és Litvánia, ha minden jól megy, az euró övezet tagja lesz jövő évtől kezdve, hiszen a Maastrichti feltételeket teljesítettük, de a Maastrichti követelmények között nem szerepel a minimumbér. Pedig ez jót tenne az embereknek, úgy éreznék, hogy a kormány gondoskodik róluk. Van itt egy kis tolmácsolási probléma, mondja az elnök, illetve értelmezési probléma. Még oldjuk, mindjárt az ön problémáját is, de van itt egy értelmezési probléma. Mint említettem, kékkártyás kérdést kívánt, kívánt föltenni Ropé úr, már hozzá is kezdett ahhoz, hogy föltegye. Elnök úr, az január 1-től jövőre mi is belépünk az euróvezetbe, nálunk is az euró lesz a hivatalos pénz, nem, és ehhez a Maastrichti követelményeket teljesíteni kell, de itt minimál bérre vonatkozó követelmények nem szerepelnek. Ezáltal a tagállamok jobban gondoskodnának polgáraikról. Elnök, a kékkártyának az az értelme, hogy az ön előtt szólónak kérdést tegyen fel, ön a biztosnak tett fel kérdést, ezért nem megfelelően alkalmazta a kék kártyát. Bulman úrnak kellett volna feltenni a kérdést, nem, biztos, nem a biztosnak. Bulman úr. Nos, elnök úr, én mégis hajlandó vagyok a tisztelt kolléga kérdését megválaszolni hogyha ilyen sok kékártyás hozzászólást eh, engedélyezünk, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy egyáltalán értelme van-e ezeknek, ugyanakkor erre a jogos kérdésre válaszolni. A kollégának természetesen igaza van, hogy sokkal jobb lenne, hogyha olyan Európában élnénk, ahol világosan megfogalmazott eh, megállapodások eh, vannak érvényben, és minden egyes tagállamban egy méltányos minimálbér lenne érvényben, amit minden munkavállalónak biztosítja azt, hogy a napi megélhetése elegendő jusson, és nem lenne rászorulva további anyagi segítségre. Az én frakciómnak, a szociáldemokrata frakciómnak az áll a törekvései középpontjában, és ezt szeretném, hogyha megérteni a tanács és a bizottság is, hogy egy megfelelő javaslatot terjeszen elő, amit holnap egyhangulag el tudunk fogadni. Remélem, hogy ez a javaslat leírja majd a megfelelő irányt. Jó, Marias! Köszönöm, Marias kolléga következik. Κύριε Επίτροπε, από ό,τι άκουσα με βάση αυτά που είπατε, δεν έχετε βγάλει και εσείς και η Κομισιόν... Köszönöm szépen. Sem ön, sem a bizottság nem nyújtott megoldási javaslatot a helyzetre arra, hogy miért nincs növekedés Európában, miért van több millió munkanélküli Európában. Talán gondolhatnánk azt, hogy az Európai Bizottság által használt modell, amely, jel ki akartak lábalni a válságból, helyes, de szerintem nem. Szerintem nem jó. Úgy tűnik, hogy ez a modell negatívnak működött, a deflációs modell. Milyen Európánk van? Európa tele van ö, munkanélküli fiatallal. Aztán a versenyképesség most egyre inkább csökkenteni próbálják a béreket, és ez, ezzel akarják elérni a versenyképességet. Ez, ez kínai versenyképességnek tűnik. Nem, fordítva kellene el, elindulni. Aztán az oktatás. Na de hát nem tudhatja ezeket a dolgokat, mert amikor ezt a rendkívül szigorú költségvetési politikát kifőzik, akkor ezeket a rugalmas dolgokat mind-mind megtiltják. Görögországban katasztrofális a helyzet. Másfél millió ember van munkanélkül. Több ezren a szegénység által sújtottak. Több ezer vállalkozás omlott össze. Tehát valóban katasztrofális helyzet uralkozik, uralkodik a görög gazdaságban. Hogyha ez a helyzet folytatódik, akkor addig nem beszélhetünk bármilyen jövő orientációról. Ez a valóság ön is, és a trojka is a felelős ezért a katasztrofális politikáért és helyzetért Görögországban. Señor Marías, hay Una tarjeta azul de la... María ya ¿en Maria úr, Jakonszári asszony kíván önnek feltenni egy kérdést, de hajlandó válaszolni? Tessék, Jakonszári asszony. Por favor, micro. Kérem, kapcsolja be a mikrofont. Ahora. I, I have micro. Hát bekapcsoltam. ECR on parlamentin kolmanneksi suuri ryhmä tällä hetkellä, joten Olisi hienoa, jos... A, nagyon jó lenne, hogyha önök ezzel végre valamit javasolnának. Én csak egy tematikus felsorolást hallottam a bizottság és a tanács részéről, de nem hallottam semmit azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne eljárni. Azt kérem, illetve az előttem szólótól, csak ezt hallom. Nem, hall, nem hallottam semmiféle konkrét javaslatot a növekedésre. Az önök frakciójának mi a javaslata? Adelante. Η πρόταση της ομάδας έχει αναλυθεί και από τον κύριο Köszönöm. Luke úr és mások is elmagyarázták már, hogy mi erre a válasz. Mi úgy véljük, hogy a jelenlegi szakpolitikák nyomán, tehát az infláció, illetve a ö, megszorítások ugyan nem láb, tudunk kilából, kilábalni a válságból. Gondoljanak csak, gondoljanak csak a munkanélküliekre, a csődbe ment bankokra. Nem a reálgazdasághoz jut el a likviditás, nem lehet úgy kilábalni a válságból, hogy ellehetetlenítjük a délieket azáltal, hogy munkanélküliek lesznek. a nemzetállamoknak való kompetencia visszaadás azt hiszem, hogy segítne, segítene. Guerrero úr szeretne föltenni egy kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. A kék kártyát minden képviselő használhatja, kérdést lehet feltenni annak a hozzászólónak, aki előtte szólt. Tehát ez a jog létezik. De óvatosan kell ám élni ezzel a joggal, hogyha túlságosan sokan tesznek fel kérdést, akkor megváltozik a hozzászólások aránya, illetve lesznek majd olyan képviselők, akik eljöttek ide, akik szeretnétek volna hozzászólni a spontán hozzászólások körében, de nem jut rájuk idő, mert olyan sok volt a kékkártyás kérdés. Kérem szépen tehát az elnököt, hogy kicsit szigorúbban járjon el a kékkártyás kérdésekkel. Elnök, köszönöm szépen, Gerrero úr. Annyira óvatosak vagyunk, hogy voltak kékkártyás kérdések, amiket elutasítottunk már. Fontos, hogy az önök hozzászólás ideje az önöké maradjon. Mulis képviselő következik, parancsolja. Köszönöm szépen eh, a tanács és a bizottság nyilatkozatait. Önök azért jöttek el körünkbe, hogy beszámoljanak valamiről, de hát azt látjuk, hogy a király mesztelen semmi sincs a kezükben. Önök újra a reformokra esküsznek fel, de hát gyakorlatilag milyen programot tudnak itt, milyen konkrét programot tudnak előterjeszteni a 300 milliárdos beruházásokra vonatkozóan. Nem tudják azt sem elmondani, hogy a jelenlegi válság mikor fog majd véget érni. Merkel asszony gazdasági ortodoxiáját pedig a saját szakemberei is kétségbe vonják. Drági olyan intézkedéseket tesz, amelyek ezzel szembe mennek a Schäuble által követelt megszorítások ellenére. És mindez állítólag egy liberális politika. Hát ne, tegyünk más intézkedéseket, tegyük, tegyünk olyanokat, amelyek fejlődéshez vezetnek. Franciaország most már bilaterális szintéren próbál meg mozogni a növekedés érdekében. Önök gyakorlatilag itt közhelyeket pufogtatnak csak, például az én országomban rendkívül magas a munkanélküliség, 30% általánosan, 40% a fiatalok között, és azt látjuk, hogy az eurozóna országai újabb recesszió előtt állnak. Önök ezekkel a problémákkal még csak a közhelyek szintjén sem foglalkoznak. Gigoldú. Hát, Nos, tisztelt tanácsi képviselő, tisztelt Katainen úr, azt kell, hogy mondjam, hogy a e vita te csalódást okozott számomra, már csak azért is, mert nyáron a gazdasági helyzetnek egy jelentős rosszabbodását láthattuk, és azt kellett, hogy tapasztaljuk, e, hogy az eurozóna nem működik megfelelően. Ez a következőket jelenti. E, a nyáron megint az ECB az Európai Központi Bank olyan intézkedéseket próbált hozni, amelyek az eurozóna szétesését megakadályozzák, de hát a négy elnöknek már két éve rendelkezésre áll az a javaslata, ami a dem- demokrát demokratikus legitimációt, a jobb koordinációt és az összetartást tudja erősíteni. Ezekről itt szó se volt ehelyett a napi renden a halogatásnak a logikája jelenik meg, és a nyár végén személyzeti és külpolitikával foglalkoznak. Aztán októberben lesz egy hatalmas csúcs, és azt se tudják megmondani, hogy az azt követő mikor lesz majd. A gazdaság intézkedései katasztrofálisak. Kérem, vállalják a felelősségeket, és a már rég kidolgozott terveket valósítsák meg annak érdekében, hogy az, Európa, az eurozónán belül az a olyan mértékű együttműködés alakuljon ki, ami biztosítja, hogy az euró jól működik. Ma nem hallottuk ezeket a javaslatokat, hanem közhelyeket ismételgettek. Oflin. Köszönöm szépen, Gigoldul. úr. Oflin úr következik. Uh, thank you, Mr. Vice President. Köszönöm szépen, alelnök úr. Lehet, hogy az euró még nem omlott össze, de kudarcokat tudhat magam mögött. Nem sikerül a gazdas, gazdagságot létrehozni, munkanélküliség szörnyűséges. Olaszország hite, híres attól, hogy a jó élethez hozzá vannak sok volt a divat, az ételek, stb. stb. Ez a gazdaság, az olasz gazdaság nem nagyobb, mint ami volt, mint amikor volt, amikor az euróövezethez csatlakoztak miért van ez? Hosszú távú produktivitás, a hosszú távú termelékenység kisebb az euróvezetben, mint Németországban. Ahhoz, hogy ehhez visszatérjünk, a normális gazdasági növekedés és produktivitás legyen, saját valutához van szükség, illetve saját nemzeti érdekek előtérbe helyezéséhez van szükség. Nincs meg a szociális szolidaritás az Európai Unión belül, hogy közösen lehetne politizálni szükség van arra, hogy saját maguk dönthessenek ezek az országok, önök pedig kelepcébe zárták önöket, szégyen. Köszönöm. Bonanno képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kateinen biztoshoz szeretnék fordulni. Lehet, hogy ahhoz van szokva, hogy honfitársaival, besz- hosszútársaihoz beszéljen, Van egy Forma 1-es versenyző Finnországból, aki nagyon sokat keres, de gondolkodjon el azon, hogy mi történik az, például egy olasz faluban. A piacokon szokott, szoktak kirakni egy asztalt, ahol az emberek munkát kérnek, a, a, köré ülnek az emberek és munkát keresnek, tehát oda mennek ahhoz az asztalhoz a munkanélküliek, Kérem, jöjjen el hozzánk egy szombat délelőtt, szombat reggel, nézzék meg, hogy mi a helyzet. Lehet, hogy ő máshoz van szokva. Ő nem szokott a normális emberekkel beszélgetni, csak a bürokratákkal, a bankárokkal, akik ellehetetlenítik az országot. Az embereknek nincs pénze. A a vállalkozók szörnyűséges helyzetben vannak. Ilyen igazából Európa, erre, erre kéne odafigyelni. Köszönöm. Most Kircosz úrnak adom meg a szót. Elnézést, de elfogyott Bonanno úr ideje. Kircosz úr. No, mi Köszönöm szépen, elnök úr. Szükségesnek tartom a reformokat, hiszen reformok nélkül az Európai Unió lemarad a globális versenyben az Egyesült Államok, Kína és más erős versenytársak mögött. Egyben úgy is gondolom, hogy szükséges az erősebb, szigorúbb rendszer, különben a beruházásra szánt pénzek elfolynak. Görögországban nem igazán látjuk, hogy milyen sikereket hoznak az intézkedések, inkább a hatalmas hibák kerülnek előtérbe. Németországban volt az Agenda 2010, azonban Görögországban nem volt ilyen igazi gazdaságirányítási program. A helyzet az, hogy hogy a politika önmagában még helyes lenne, de ezt megfelelő intézkedésekkel kell kitölteni szeretnénk, hogyha, és meg kell mondani, hogy egy százalékos vagy kétszázalékos inflációt szeretnénk-e konkrétan, szeretnénk-e több likviditást, vagy inkább szeretnénk pénzügyi ortodoxiát Európában. Tehát ezeket az általános politikai hézakokat konkrét intézkedésekkel kell kitölteni. Ez azonban nem történik. az euroszkeptikusok, többek között németek is gyakran kritizálják Görögországot, és nem értik meg, hogyha nekünk rossz a helyzetünk, akkor Németországban is rosszabb lesz a helyzet. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nincsen -e azzal kapcsolatban kétség, hogy az Európai Unió dogmatikus, szinkronizált takarékossági politikát folytatott, és ez recesszióba vezette az Európai Uniót, és ez a recesszió aztán stagnációhoz, deflációhoz vezet. 2008 de, óta hat év telt el, azóta nem történt semmilyen csoda, sőt ennek az ellentéte igaz. Nagyon nagy a szegény, segénység, recesszió valósul meg egyes gazdaságok, nemzetgazdaságok egyre messzebb kerülnek az átlagtól. A válság globális válság. Egyes országoknak sikerült azonban ebből kilábalni, de most európai válsággal nézünk szemben. Ez mind ö, oda vezet, hogy nagyon sürgős helyzetben vagyunk, sürgősen cselekednünk kell. Az Európai Központi Banknak is reagálnia kell. A likviditás ö, azonban nem vezet oda, hogy a vállalkozások több hitelt kapnak, kölcsönt kapnak, hogyha a recesszió miatt az üzleti lehetőségek csökkennek. Az Európai Bizottságnak új lehetőségeket kell kidolgoznia. Azt reméljük, hogy az új bizottságban a szavakat tettek követik. Ez eddig nem volt így, és sajnos mindig ugyanazokat a szavakat hallottuk. Sajnos az Európai Bizottság által javasolt új megoldások nem teszik lehetővé a helyzet megoldását. Mm, úgy tűnik azonban, hogy a következő e, euró e, csúcs találkozón is az e, valóban nézzenek szemben a valósággal, ez ugyanis nagyon sürgős megoldásokat követel, nem lehet mindig ugyanazokkal az üres szólamokkal kezelni a helyzetet. Köszönöm, Zálni úr. Köszönöm, elnök úr. Olaszországban azok, akik a Renzi kormányt kritizálják, azért mert nem elég nagy a növekedés azok szerintem nem bölcsek. A, szeret, a politikusok szeretnek az állatvilággal hasonlatokat kialakítani. Szerintem az európai polgárok nem olyan nem levágni való bárányok. Mikor jönnek rá, hogy ez a szakpolitizálás, ez a politizálás nem vezet előre, hogy ez katasztrofális? Hogyan lehet az, hogy a bankoknak milliárdokat adnak, és a vállalkozásokat nem segítik? Mikor fogják már kihúzni az európaiakat a válságból? A szolidaritás a kulcs szó, nem a megszorítás. A következő euró csúcs csot szerintem az európai városok kül, külső területein kéne ö, megtenni, megrendezni, ahol mindenki ö, nagyon elkeseredett. Kérem, jó lenne, hogyha napról napra egyeztetnének az emberekkel, ahogy én is szembenézek velük nap mint nap, akkor kicsit nagyobb lenne a realitás érzékük. Köszönöm. Muchas gracias. Köszönöm. Szerianopoulos képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy én azon gondolkozom folyamatosan, hol vannak a technikai problémák. De most az eurozóna csúcsa előtt rövid idővel az Európai Unióban bizonyos várakozások keletkeztek, hogy valami fajta kis helyreállás az eurozónán belül megindul. De úgy, azt kell, hogy lássuk, hogy a válság még súlyosabb, mint gondoltuk. Itt a költségvetési szabályoknak bizonyos gördülékenyebbé válásáról beszélhetünk azonban, de az Európai Központi Bank nem hoz megfelelő intézkedéseket. Ugyanis Drági azt mondta, hogy az Európai Unió közös, szigorú politikáját nem szabad, hogy fellazítsa ez a fajta gördülékenység. A kötvénypiacok, a tőkepiacok szenvednek ez alatt, nem változik a munkanélküliségi helyzet, és csak a monopóliumok nak a nyeresége növekszik. A munkanélküliség, a szegénység most már eh, kikezdte eh, a szociális rendszert és az oktatási rendszert is. A bizottságnak nincsenek tervei, nem mutat föl megoldásokat, sőt azt láthatjuk, hogy a tagállamokban folyamatosan csökkennek a fizetések, és egyre nő csak a szegényeknek a száma. A fiatalok munkanélküliségével foglalkozó programok eredménnyel nem vezetnek. A teljes rendszer eh, egy romlott rendszer. Gyakorlatilag a háború előtt láthatunk ilyeneket. Az egyetlen módja, hogy arról gondoskodjunk, eh, hogy a helyzet változik, ha a politika is változik. <coughs> Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a bizottság és a tanács képviselőnek először is elmondani, hogy nem kételkedik senki sem abban, eh, amit önök eddig képviseltek. Ugyanakkor szükség lenne arra, hogy a bizottság prioritást biztosítson a növekedés politikájának és a munkahelyek teremtésének, és ezt természetesen az Európai Unió valamennyi tagállamában tiszteletben kell majd tartani, különösen azokban, amelyek az eurozónának a részét képezik. Szükséges, hogy támogassuk a növekedés és a munkahelyteremtés politikáját, de persze úgy, hogy ebből a politikai prioritásból mindennapi politikai gyakorlat eh, legyen. Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú, hogy ne engedjünk a demagógoknak, ahogy azt esetleg tettük itt a plenáris ülésen. Nyilvánvalóan elhangzott itt, hogy mi az, amit rosszul tettünk, és mi az, ami rosszul történt, de az európai szinten, illetőleg tagállami szinten megtartott választások eredményeit ismerjük, és ezek a választási eredmények, a választók döntése mindenképpen tiszteletben tartandó. nem lesz lehetséges az eurozónát és új forrásokat felhasználni a növekedés és a munkanélküliség megszüntetésére, akkor eh, elszalasztjuk az esélyeinket. A növekedés politikájának és a foglalkoztatási politikának összhangban kell lennie a strukturális reformokra, illetőleg a közpénzek szanálására vonatkozó intézkedésekkel. Gualtieri úr, köszönöm elnök úr! a válság nyomása alatt nagyon nehezen lehet észre venni a Jackson Hole konszen konszenzust, lépjünk túl a múltbeli részpolitizáláson, és egy teljes egészet hozzunk létre, ahol fiskális, monetáris és strukturális intézkedéseket egyszerre teszünk meg. Azt hiszem, Katainen úr felismerte, hogy reformokra van szükség, továbbá beruházásokra, hogy komoly hiány van a versenyképességben, ezeket, ezeket kellene orvosolni. Konkrét válaszokra van szükség, amelyek megfelelnek ennek az elemzésnek. Oda fogunk erre figyelni szigorúan, megnézzük azt, hogy a beruházásokat hogy teszik meg. Junckernek van egy 300 milliárdos terve, csomagja. Kátejnen úr említette a magán és állami beruházásokat, a tagállami, illetve európai pénzeket, tehát friss pénzekre van szükség. Aztán fiskális politika. A rugalmasság kérdése felmerült, a rugalmasság nem kivétel, nem, ez a szabály. Sőt, a szabályok előírják a rugalmasság használatát, azért, hogy a prociklikus politik, politikákat elkerüljük válsághelyzetben. Tehát a fisk, az eurozóna fiskális politikáját kéne úgy felülvizsgálni, hogy ez megfeleljen a növekedési célkitűzésekkel. Enélkül nem lehet az igazi intézkedéseket megtenni. Köszönöm, most pedig Wolf úr következik, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Az euróvezetés csúcs találkozót készítjük elő. Ne felejtjük el az ide vonatkozó statisztikákat. Ezt fogják megvizsgálni a csúcs találkozó alkalmával majd a politikusok. 0,1% a GDP növekedés, a világban a részesedésünk egyre csökken. 11% körüli a munkanélküliség, de Horvátországon például 17%. 15%, Portugáliában, Spanyolországban 23, Görögországban pedig 25% a munkanélküliség. Ez jó hír, nem? Nyilván hatalmas autókban pesgőznek az emberek és láthattuk, hallottuk az, is, az előbb, hogy egyesek még ezt ösztönzik. Csökken a munkanél, csökken a magánbefektetés, szörnyűséges állapotban van. Kérem szépen, hogyha úgy néz ki valami, mint a, mint a kudarc, akkor az kudarc, hogyha olyan szaga is van, akkor is kudarc, de a csúcs találkozón valószínűleg majd a sikerről beszélnek. Köszönöm, Káros úr! Elnök úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy előzetes megjegyzésem lenne. Meg vagyok rászkodtatva, hogy mennyire rosszul lett előkészítve Eh, ez a vita, hiszen még nincsen meg a csúcsnak az időpontja sem, ezért csak általánosságokról tudunk beszélgetni. Ennél konkrétabbaknak kell lennünk, projekteket kell meghatároznunk, és ezekről kell konkrét eszmecserét folytatni jó lenne, hogyha az eurozónát ne, nem redukálnánk csak a saját maga tagállamaira. Az eurozónának ugyanis a belső piac motorjává kell válnia. Mik tehát a jövőbeli céljaink? A bankrendszernek a fenntartható stabilizálása, a koordinálásra vonatkozó döntések végrehajtása, a versenyképesség növelése, a növekedés beindítása, a munkahelyteremtés és a beruházások növelése. Azokat az intézkedéseket, azokat a javaslatokat várjuk, hogy ezeket az intézkedéseket hogyan tudjuk megfogalmazni. Természetesen további strukturális reformokra van szükség. A képzésbe, oktatásba, az energiaunióba és a kutatásba kell továbbra is beruháznunk a belső piacot blokkoló eh, körülményeket meg kell szüntetni, és a költségvetéseket pedig eh, a jövő képessé kell tennünk. Meg kell valósítanunk a bankuniót is, és az európai eh, szemesztert vége, végre eh, egy eh, igazi fogakkal rendelkező oroszlánnál kell tennünk. Meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk a demokratikus legitimációt, az ellenőrzést és a szociális alapjogoknak az érvényesülését hogyan tudjuk biztosítani. Minden egyes intézkedésnek a közösségi jog talaján kell megszületnie. Nem szabad, hogy a pénzügyi tranzakció eh, adót úgy söpörjük le, hogy a tanács eh, eh, nem foglalkozik a parlament javaslatával. Köszönöm. Köszönöm, Beres asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, a világ halad, és az Európai Uniónak a deflációtól az a, a növekedés felé kellene elmozdulni, de önök nem mozdulnak. De az Európai Központi Bank mozdult. Eh, Bár eh, Draghi eh, elnök Jackson Hora utalt, és arról beszélt, hogy nagyon fontos a globális keresletet eh, egy kicsit eh, fellendíteni. Eh, és itt az ideje, ugye ön is beszélt a strukturális reformokról, persze értem, hogy a strukturális reformok magukba foglalják a, a az emberi tőkét is, az emberi erőforrásokat is. Nagyon nagy szükség van eh, az új jó hírekre, eh, eh, ahogy az OECD számai is, számairól is információt szereztünk, nagyon fontos tehát, hogy az Európai Unióban a globális kereslet fejlendüljön, 300 milliárd eurót ígértünk, amely, val, amely segítene újra növekedési pályára állítani az Európai Uniót, illetve az eurozónát, ehhez azonban elengedhetetlen a munkahelyek teremtése és a remény újrafelkeltése. Köszönöm szépen. Köszönöm, Guerrero úr. Köszönöm. A nyár elején az EU úgy tűnik, hogy önelégültségben szenvedett már évek óta. A válság vége óta, főleg pedig a nyár óta úgy tűnik, hogy egy harmadik depresszióhoz, válsághoz közeledünk. Nos, az OECD elemezte a három nagy európai gazdaságot. Kérdezze, kérdezem, hogy miért nem rendezzük át ezt az egész gazdaságot? Megszorítások, nyakló nélkül, megvonások, fizetéscsökkentés, ezt a politikát alkalmazzuk. Most valójában egy vitamin sokra lenne szükség az európai gazdaságnak. Növekedés, oktatás, fizetésemelés. Nem a deficit azoknak, akik a deficitet keresik, hanem a Világbank, az OECD és különböző think tankek véleménye szerint a kereslet csökkenésének ez az egyik oka, hogy nincs megfelelő fizetés. Hogyha nincs kereslet, nem fog föllendülni a gazdaság, és akkor nem lesz, nem jutunk ki a válságból. A kereslet nélkül folytatódik a szegénység, és enélkül sok millió dolgozó annak ellenére, hogy fizetést kap, még mindig a szegénységi küszöb alatt él. Köszönöm. Köszönöm, Guerrero úr. A spontán hozzászólások következnek, de van itt egy kis gond. 14-en kértek szót, nyilván erre nem lesz idő. Nem tudunk mindenkinek szót adni. Viszont kérem szépen Kérem szépen, az lenne a legjobb, hogyha mindenki betartaná az egy percet. Elnézést kérek azoktól előre is, akinek nem tudjuk megadni a szót. Minden frakciónak szót adok, tehát egyetlen olyan frakció sem lesz, aki nem jut szóhoz. Falva úr az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözölni kell az EKB elnökének bejelentését, de ne legyenek tévhiteink, az EKB nem fogja egy csapással megoldani az összes problémánkat, időt nyerünk csupán, hogy meg tudjuk oldani a gondokat, hogy megtegyük a szükséges reformokat, és hogy munkahelyeket teremtsünk, és gazdasági növekedést. Spanyolország jó példája azok egy olyan országnak, aki, aki megtette, megírta a leckéjét, ő, a Spanyolország teremti a legtöbb munkáját, itt a legnagyobb a növekedés, de ez nem elég. De jó példa. Biztos úr. Nem csak reformokra van szükség, hanem a Juncker tervet, a Juncker csomagot meg is kell valósítani. Többször bejelentettünk mindenféle terveket, csomagokat, de arra nem figyelünk oda eléggé, hogy mennyire tesszük át ezt a gyakorlatba. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Falba úr. Bayet úr következik. Merci. Euh. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, tanácselnök úr, hogyha azt látjuk, hogy az eurozónába ki akarunk ugye lábalni, úgy tűnik, hogy deflációval állunk szemben, 0%-os szinte a növekedés. Azt, azt gondolom, hogy a beruházásokra, közberuházásokra mindenképpen szükség van, masszív szinten és kont- eh, ellenőrzött szinten csak így tudunk eh, növekedést eh, elérni. 300 milliárd euróról beszéltünk, Drági úr pedig azt mondta, hogy a költségvetési politikát kell ehhez csatasorba állítani. Azt gondolom, hogy ezekről az kulcsfontosságú kérdésekre kell választ találni a csúcs találkozón, és hogyan lehet elérni azt, hogy az egyes tagállamokban a közberuházások növekedjenek, és ezzel stimulálják a növekedést. Mert hogy egy kicsit megnézzük az euró Eurostat eh, számait, látjuk, hogy egyáltalán eh, nem, eh, nem felelnek meg az adott válaszok a valóságnak. Tehát továbbra is a növekedést kell támogatni, de eddig ez nem valósult meg, és ez hiba. Köszönöm szépen, Szálváti képviselő. Herr Präsident, Herr Kommissar! Elnök úr, biztos úr, nagyon csalódott vagyok. Öt éve hallgatom ugyanezeket a szavakat. Biztos vagyok benne, hogy öt év múlva ugyanezeket a szavakat fogom hallani, beszédeket fogom hallani, semmi előrelépés, nem kerül sor. Úgy érzem, hogy az Európai Bizottság vak, nem látja, hogy mi történik a világban. Azt mondták, hogy jobb a helyzet, mint 2010-ben. Ez nem igaz. Ez nem igaz a munkanélküliség továbbra is növekszik, az eladósodottság növekszik, a versenyképesség nem növekedett, és mindez slimmel, rosszabb, mint 2010-ben volt. Lindauban a, a kancellár asszony, Merkel asszony a, a közgazdasági Nobel-díjasokat fogadta, és ők, ezek a Nobel-díjasok teljesen darabjaira szedték ezt a politikát, ami folyik az Európai Unióban. Ők csak azt, mondta, hogy, azt mondták, hogy ezzel a politikával folyamatosan nőni fog a, a recesszió, e, és folyamatosan nőni fog a munkanélküliség. Azt mondták, hogy újra kell kezdeni a valuta uniót. Az országoknak végre e, lehetőségük kell, hogy legyen, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyek az ő érdekeiknek, nemzeti érdekeiknek megfelel. Az elnök félbeszakítja hozzászólót. Köszönjük, letelt az ideje, Bill asszony. Jót geben, Señora Bilbao. Bilbao asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden csúcson intézkedéseket hozunk. Lehet közös állásfoglalást hozni. Jó lenne, hogyha nem, befolto, nem, nem befoltozni próbálnánk a gazdaságot, jó lenne, hogyha igazi modellünk lenne, lenne szociális fejlődés, és lenne e, igazi átfogó intézkedésrendszer. Kötelező érvényű, közép- és hosszú távú intézkedések kellenek, amelyek e, igazi hozzáadott értéket jelentenek, megfelelő infrastruktúra kell, illetve a szociálpolitikában is kellenek, kellene egy közös nevező, egy közös minimum. Minden tagállamban ezt meg kéne tenni, minden más csak kozmetikázás. Biztos úr kérem, válaszoljon arra a kérdésre, amit ön tett fel, hogy miért vannak ilyen helyzetben az európai beruházások. Hogy erre nem találjuk meg a választ, akkor nem fogunk kilábalni a válságból. Köszönöm. Ferreira asszony következő. No, señor Ferreira. Nem mégis Ferreira úr javítja magát az elnök. No está. Nincs itt. Urtasun képviselő következik akkor. Köszönöm szépen. Tisztelt Katainen úr, tisztelt tanácsi képviselő úr, a nyáron azt láthattuk, hogy a három legnagyobb gazdaság szenved, ugye strukturális reformokat, megszorításokat javasolnak. Katány úr azt kérik tőlünk, hogy gyorsabban haladjunk a szakadék felé. Azt mondják, hogy a reformok nem elég gyorsak. Most viszont ugye Spanyolországban, Görögországban és Portugáliában, ahol már megkeserítették az életet a reformokkal, még ezt szeretnék Olaszországban és Franciaországban is megvalósítani. Egyre inkább csökkennek a fizetések, illetve a közkiadások. Ez a kaszinó politizálás nem segít, az EKB likviditása pedig a spekulátorok kezébe jut, ahogy a kollégám is mondta. Ez meddig folytatódik ez így, Katainen úr? jöjjenek már rára, ismerjék már be azt, hogy tévedtek, kérjenek bocsánatot, igazi beruházások kellenek, Erre, ezeknek a sorsáról ma semmit nem hallottunk, és azt sem tudjuk, hogy mikor lesz az eurozóna csúcs találkozója. Kérem szépen jöjjenek rá, hogy hibáztak, és ha nem, változtat, ha nem változtatjuk ezt a dolgot, akkor öngyilkosság lesz a vége az euróvezetben. Köszönöm. Obrigado, Sr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Most, hogy a választásokon túl vagyunk, és most, hogy az euró esetében felismerjük végre a valóságot, azt kell, hogy megállapítsuk, hogy a válság korán sem ért még véget. Európában két lehetőségünk van. Az egyik, hogy ugyanazt hajtogatjuk, mint eddig, ezt tették most is a bizottság képviseletében és a parlament képviseletében is, vagy pedig a másik választási lehetőség, hogy változtatunk. Ehhez azonban mindenképpen vitát kell folytatnunk a központi bank szerepéről, módosítanunk kell az alapszabályát, és az eurozóna tagállamainak kell a saját kezükbe venniük a nemzetgazdasági döntéseket az eurozóna tagállamainak támogató programja eddig sikereket nem hozott, hanem csak kudarcokat hozott magával. Ez ahhoz is vezethet, hogy bizonyos tagállamok kilépnek az eurozónából. Hogyha ez az eurozóna fel bomlana, akkor talán az növekedést hozna. Ugyanis az eddigi intézkedések csak bizonyos országokban hoztak növekedést. Szerintem a gazdaság integrációt növelni kellene. Referics úr, köszönöm. Mindenkinek fontos a gazdasági növekedés, mindenkinek nagyon fontos ez. Akár hiszik, akár nem, hogy az EU jó elgondolás. Én azt gondolom, hogy az EU egy groteszk kreatúra, amelyek, amely rosszat tesz az, Európa, az európaiaknak, de azt mindenki gondolja, hogy nagy gazdasági növekedése van szükség. Hogy lehet ezt megtenni? Föl kell szabadítani az ember, embereket, a láncokat le kell rázni, ez opressziót jelent. Túlságosan nagy az adóteher, túlságosan sok olyan ö, lánc van, amely az emberek lelkét nem engedi felszabadítani. Kérem, engedjük meg az embereknek, hogy kilépjenek a, szak, a, a szegénységből, ösztönözzük őket, hogy bátorabban vállalkoz, vállalkozzanak. Kérem, a biztos, a bizottságra gondolok, ezen nemes elveken gondolkodjanak el. Szeretne mindenki gazdagabb, jómódúbb lenni, de ehhez csak úgy lehet elérni, hogyha a kreativitásunkat használjuk. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a bizottság nevében Katainen úrnak adom meg a szót. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon átfogó volt ez a vita a képviselőkkel, de sajnos mm, hamarosan indulok Ausztráliába, úgyhogy eh, indul a gépem, úgyhogy csak néhány szóban tudok eh, válaszolni. Nos, a növekedési potenciál rendkívül fontos. A növekedési potenciál alacsony szinten van Európában, ezért a legtöbb tagállamban, ezért van szükség a reformokra. Függően az országtól természetesen nem mindenhol ugyanazokat a reformokat kell végrehajtani. A helyi ö, helyzettől függ ez. Rodríguez asszonyjal csak egyetérteni tudok. A hangsúlyt arra kell helyezni, hogy az európai szociális modellt megőrizzük. A reformokra van szükség az, az innováció fellendítéséhez is. Ez is nagyon fontos. Különböző módja van az innováció finanszírozásának a különböző tagállamokban. A legjobb gyakorlatokat kellene megvalósítani másutt is. Ez tudná Európát megújítani. És ez a, ezek a típusú reformok teszik lehetővé az előrelépést. Nagyon sok változásra került már sor e, Európában, vannak e, hát gyenge pontjai a kontinensnek. Én hiszek a kutatásban, fejlesztésben, innovációban. E, ez azt jelenti, hogy egy rendkívül erős alapkutatásnak kell lenni, illetve a vállalkozós, vállalkozó szellemet is támogatni kell. És persze jobban kell használni a közfinanszírozásokat. Az Európai Beruházási Bankot is hát jobb célokra ki lehet használni. Luke úr hozzászólását is azt is szeretném említeni. Azt mondta, hogy ha beruházást akarunk elérni, akkor nincs szükség konszolidációra. Ez számomra nem fekete-fehér kérdés. A beruházáshoz arra van szükség, hogy meglegyen a bizalom, meglegyen a kereslet, és ezért össze kell kombinálnunk az egészséges reformokat, a nagyobb keresletet kell motiválnunk, konszolidációra van szükség azért, hogy erősítsük a bizalmat, és európai erőfeszítésre van szükség. Amit az új bizottság illetve a kijelölt biztosok, vagy biztos jelöltek készítenek elő, az ezekre a dolgokra összpontosít. Tehát remélhetőleg folytatódhat a vita beruházás témában. Köszönöm szépen, most megadom a szót a tanács elnökének, tessék. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönetet mondok a lehetőségért, Örülök annak, hogy a soros elnökség itt lehetett ezen a vitán, hogy meghallgassuk a, meg a vélemények széles tárházát. Azt hiszem, az elhangzott vélemények meglehetősen túlmutattak a jövő hónapban megrendezendő euróvezetés csúcs találkozón. Sokat nem tudok hozzátenni ahhoz, amit a bevezetőben elmondtam. Ezen euróvezeti csúcs találkozót illeti. Azt tudom csak hangsúlyozni, hogy akkor tudunk többet mondani, amikor már hivatalosan is kiírták az euróvezeti csúcs találkozót, akkor nyilván mélyebben meg tudjuk ezt vitatni, tehát a jövő hónapi plenáris ülésre gondolok. Ami pedig a beruházások és a gazdasági növekedés témáját illeti, erről sokat hallottunk a vita során, hangsúlyoznám, hogy az olasz elnökség nagy sürgősséggel és prioritásként kezeli ezeket a témákat. A frakciók szónoka, illetve a képviselők, egyes képviselők is ennek a szükségességére utaltak. Feljegyeztem és figyelembe vettem az összes véleményt, amit ma meg, amit majd meghallgattam és mindent megteszek azért, hogy az érintett személyekhez, tehát akik az euróvezetés csúcs találkozót előkészítik, azokhez eljussanak ezek az észrevételek. Köszönöm, hogy az elnökére lezárnám a vitát. Zerian Napulos úrnak szeretném megadni a szót, akinek ügyrendi kérdése van. Köszönöm szépen. Az eljárás folyamán megadtuk eh, egy független képviselőnek a szót. Ugyanakkor a szabályzat világosan fogalmaz az eljárási szabályzat. A független képviselők nem tartoznak frakcióhoz, tehát frakció nevében nem szólalhatnak fel, Magyarán szóval a képviseletükben sem szólalhat fel senki. Ők annak a pártnak a nevébe szólalnak fel, amely őket ide a parlamentbe juttatta. Azt is mondhatjuk gyakorlatilag, hogy azt kellene mondani az elnöknek, hogy itt most akkor megadom a frakció nélküli képviselőknek a szót. Köszönjük ezt az ügyrendi pontosítást. Tudomásul vettük. Következő napi rendi pontunk az Európai Ifjúsági Kezdeményezés megvalósítása. Nagyon fontos vita ez. A tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek. Már sokan jelentkeztek a spontán hozzászólásokhoz. Mindent felírunk. Kérem azokat, akik kékkártyás kérdést tesznek majd fel, hogy 30 másodpercre korlátozzák magukat. Ezen témával kapcsolatban